Das Protokoll der gestrigen Sitzung. A tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll. Van-e ez ellen bárkinek ellenvetése? Nincsen, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítom.